Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Frau Figueredo bittet um... Megnyitom az ülést Figueredo asszony napirenddel kapcsolatban, tessék. Eh, um igen, igen, elnök úr. Tulajdonképpen egy ügyrendi pontról lenne szó.